egyeztethető megbizatások nincsen. Van egy második közleményem is, meg azon túl is lesz egy. az etikai kódex hetes cikke érdekében november 25-én úgy határoztam, hogy Jean-Marie Cavada urat a, a viselkedői etikai kódex tanácsadói közé felvetem Szoszevado úr helyébe. A harmadik közleményem pedig az ALDE frakciótól a bizottság és delegációs nevezéseket kaptak. A nevezések listáját az ülés jegyzőkönyvében tesszük közzé. Hogyha a jegyzőkönyv jóváhagyása